Okay, colleagues. Kollégák. Csendet kérek. A koordinátor ülés jelentésével kezdeném, meg a jelentéstevő kijelölésével, meg témájával. Gros úr, amikor elkezdte munkáját itt, akkor volt egy asszisztense annak idején, aki most Ausztrál pénzügyminiszteri lett. és csak mutatja, hogy mennyi mindent lehet elérni, hogyha valaki az Európai Parlament közlekedés bizottságnál akár csak asszisztensként is elkezdi a karrierjét. Hát ez a pálya most befutott. Tehát, hadd folytassam a koordinátor döntéseivel először is jelentéstevők kinevezése témájában egy szabályozás. A 2003-91-es rendelet a vasúti közlekedés statisztikák rendeletének módosításáról született javaslat, a személyszállítás, teherszállítás, balesetek statisztikája lenne ez, amelyet a zöldek kértek. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy nem lépnek a bizottság a belső ellenőrzés témájában javasolt anyagával kapcsolatban, viszont mini meghallgatást szervezünk november 5-én a kikötő politika, szakpolitika témájában a koordinátárokat azt kérték, hogy jelentős tevővel tárgyaljanak arról, mely kikötők jelennének meg úgymond a kétorás meghallgatáson. A komitológia tárgykörében tudomásul vettük a, a 19-es számú newsletterben ezeket, hírlevélben. Nem tudom, van-e egyéb témájuk? Az, az EU és nemzetközi jogszabályok eh, abból adódó ökológiai károk témájában Meissner asszony jelezte erre való igényét, a koordinátorok úgy döntöttek, hogy a tartalmi részei e kérdésnek hogyan alakuljanak, és Meissner asszony lesz, aki a közlekedési bizottság nevében felszólalt benne. A, közle- a vasúti közlekedési csomagban a koordinátorok tudomásul vették a Júri Bizottság azon döntését, hogy levelet írnak a csomaggal kapcsolatos vállalati felvetésekre reflektálva. A TENTI csomag témájában a koordinátorok támogatják az októberi 1 történt megállapodás eredményeit, ezt szeretnénk tudni, meglátjuk, hogy ez valósul-e meg. A koordinátorok aztán felvetették az árnyék előadók részvételének kérdését, meghívták. felhívták az elnököt arra, hogy emlékeztessen minden jelentést. Úgyhogy most meg is teszem, emlékeztetem önöket arra, mennyire fontos az árnyékodókkal való tárgyalások megszervezése, amikor csak lehetséges. Úgyhogy ezt amúgy is megtettem volna, de hogy itt felkértek rá, most még egyszer emlékeztek. Minden jelentéstevőt arra mindenkinek az érdekét szolgálja az, ha szorosan együttműködnek az árnyék előadókkal, amikor jelentéseket készítenek. Ennyi volna a koordinátorok üléséről szóló jelentés, van-e kérdés, megjegyzés? Ha nincs, akkor így állapítjuk meg ezeket, ennyiben maradunk. Kezdjük el a szavazást. Első, Tiverek asszony, a polgárrepülésre vonatkozó jelentéstételi rendszer témájában először ellenőrző szavazást tartunk, hogy ne legyünk túl sokan. Megnyitom az ellenőrző szavazást. Lehet, hogy most a szocialisták lesznek egyel többen. As everybody voted, tea, please. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Eddig semmi probléma. Tehát akkor elkezdjük a szavazást. Döverek asszony jelentésével kezdve. A polgári repülés eseményének a jelentése az egyes mm, cikk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes cikk, 19-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A 88-as fogyott. 92-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk 93 mellette, ellene ki tartózkodik, elutasítottuk. 22-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 95 mellette ellene tartózkodás, ellenőrz, ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom. Elutasítottuk szerintem, de ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. valóban elutasítottuk. 23-as mellette ellene kitartózkodik, elfogadtuk. 94 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 96-os okafogyott, 24 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 97 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os oka fogyott, tehát 98 Fidenza mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 99 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 27 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. És ezzel elérkeztünk az 5 per 1, 32-es módosítóhoz. Elnézést mondja az elnök. Hármas kompromisszum a következő. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most jön a 32-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harmincnégyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 115-ös mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük. Tehát 1-1-5, megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Tehát most jön a 35-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Egy-egy négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 112-es az oka fogyott. 117 a következő. 117 mellette ellene próbáljuk meg még egyszer, 117 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizni vagyunk kénytelenek, tehát megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát, lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 36-os és a 116-os oka fogyott, úgyhogy következik a 118 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 119 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 39-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 125 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 124 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 123 részenként, első rész 2A addig, hogy shall up to the occurrence. Rendben. Most hallom, hogy az első rész okafogyottá vált, tehát akkor ez azért van, mert a 124-es módosító átment, tehát következik a második rész, tehát it shall be insured, stb. stb ez világos, azt hiszem mindenki számára, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tehát a dadadadadát is ideértve. Tehát a 41 oka fogyott, 42-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 43 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 44-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 45 mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 46 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 47 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 48 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 126 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 127 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most jön az 51-es. Tehát 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 128 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 56-os mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. Most tovább lépünk az 57-esre mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 58-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 59 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 60 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 61-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 62-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 135-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 63-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 136-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 64-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Álmomban is ezt fogom mondani, 65-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 66-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 67-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 138 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 139-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 140 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 71-es és a 143-as azonosak, tehát mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk őket. 72-es. Iszom egy kis teát. 72-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 73-as mellette. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 144-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 74-es mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 75 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 145-ös mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan. Szerintem elfogadtuk, de megnyitom a szavazást. Everybody voted. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást és elfogadtuk valóban. Én tudtam, csak közben ittam egy kis teát. Tehát 76 mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. ...151-es és 152-es, egyben szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 78-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 79 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tehát ...157-es következik mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 158 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 159 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 160-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 161 ellene tartózkodás elfogadtuk. 162-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 163 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 81-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 82-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 164 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 165-ös mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 166 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. as szóbeli módosító igény érkezett. Grosul. Igen, arra szeretném önöket kérni, hogy a 83-as módosított a hármas preambulum keretében, és nem a hetesben szavazzák meg. Tehát ez csak a szavazó listát érintő módosítás. Elnök, valaki ellenzi esetleg? Nem, akkor átveszük ezt a módosítást, hogy valóban a hetes preambulumba kerül, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk kettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Az ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette, ellene,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 ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 84-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 85-ös mellette, ellenem, tartózkodás, elutasítottuk. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 86-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 87-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Végszavazás, elektronikusan megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 43-an szavaztak, 42-en igennel, egy nemmel elfogadtuk, és most a jogalkotási tervezetről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki látta a szavazatait, lezárom a szavazást, és ezt is elfogadtuk. Tehát ugyanaz az eredmény, 42 igen, egy nem mellett tartózkodás nélkül. E, gratulálunk az előadónak. Most pedig rátérünk arra a döntésre, megkezdjük az intézményközi tárgyalásokat, a szavazást megnyitom ezzel kapcsolatban is. Szavazotta mindenki. A szavazás lezárom. és Debera asszony megkapta a mandátumot ezen szavazás alapján 42 igen, egy nem mellett. Gratulálunk! Next is the... A következő Taylor úr jelentése, a több éves támogatási keret az Európai Tengerügyi Ügynökség számára. készek, készen állnak-e a szavazásra, 21-es e mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Szerintem elfogadtuk, de inkább nézzük meg elektronikusan. 21-es e módosító elektronikusan szavazotta mindenki. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a 4-es okafogyottá válik, 5-ös következik mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodik. Elutasítva. 8-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk szóbeli módosító Bilbao asszonytól. Ez benne van a függelékben, olvassák el. Mindenki elégedett-e ezzel a szóbeli módosítóval, hogyha akkor ez alapján fogunk szavazni mellette. Ellene tartózkodik. Ellenőrizzük, szerintem elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük a 20 álmas módosító szóbeli módosítóval együtt. Szavazotta mindenki, a szavazás lezárom. Elfogadtuk. 25-ös következik mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 27-es mellette, 27 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 27-est is. A szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki, a szavazást lezárom. Elutasítva egyébként is. Kilenc, 28 és 3-as együtt, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 29 szóbeli módosítóval mindenki elfogadja a szóbelit, aki támogatja ezt a módosítót, ellenzi, tartózkodik, elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodik elutasítva, 10-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, ha 32 mellette ellene elfogadtuk, 34 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 37 mellette ellene tartózkodik elfogad, elutasítva, 37 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 35 mellette ellene ellenőrizzük a 35-öst, kérem a szavazást megnyitom. Szavazatta mindenki, a szavazást lezárom. Elutasítva. 11-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 39 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 12-es részenkéti szavazás. The agency is crucial, ez az első rész. A második rész odáig, hogy provide the justifiable. Az egyes rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a második részt. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom elutasítva. Akkor most mi lesz az egyes módosítóval, hiszen a 12-es egy részét elfogadtuk, a másikat nem. Akkor az okafogyottá vált. Köszönöm. 13-as módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodik. Elutasítva. Kettes mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 16 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 18-as részenkénti szavazással két frakció kérelmére. Első rész egészen odáig, hogy it's new tasks. Második rész első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodik elutasítva. 17-es okafogyottá válik 19-es mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 19-est, a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. A szavazás lezárom. És ezt elfogadtuk. Most a költségvetési módosítók következnek, egyes mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, kettes mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Most pedig rátérünk a végső szavazásra, a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki, szavazást lezárom. 37 igen, 5 nem, egy tartózkodás elfogadtuk, most a tervezett jogalkotási javaslatról szavaznak a szavazást. Megnyitom. Szavazotta mindenki, a szavazást lezárom. 37-6 arányban elfogadtuk, most pedig arról szavazunk, hogy megkezdjük -e az intézményközi tárgyalásokat. A szavazást megnyitom szavazott a mindenki? Szavazást lezárom. És ezt elfogadtuk 39-2 arányban. Gratulálunk Taylor úrnak. A következő szavazás egy irányelvről történő szavazás a járművezetői kártyát funkciót tartalmazó vezetői engedély tekintetében történő módosításról. Tika Asszony jelentéskészítő egy módosító van mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk, ezért most a végső szavazás következik, hogy a plenárisra mehessünk ezzel. Szavazotta mindenki. A szavazás lezárom. Az EPP-nél többen szavaznak, mint kellene. A szavazás lezárom. Igen, 41-en mellette, senki nem ellenezte ezt, a bizottsági javaslat elvetve ezáltal. Következő napirendi pontunk. Most a KARSZ 2020-ról fogunk szavazni. Vlaszek úr a jelentés készítője, és meg is kezdjük az egyes mostról mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Kettes mellette a Vlaszaknál tartunk, kettes módosító mellette, ellene tartózkodik, elutasítva hármas, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, négyes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, ötös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, hatos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Jó lenne, hogyha az EPP is a szavazásra koncentrálna. Hetes mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. Nyolcas mellette, ellene, tart, ellenőrizzük a nyolcas módosítót, kérem, a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. A szavazás lezárom. Elutasítva. 9-es módosító mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 10-es mellette. Ellene tartózkodik elutasítva. 11-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 12-es mellette ellene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 tartózkodik, elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodik, szerintem elutasítottuk, de inkább ellenőrizzük. 21-es módosító, a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki? Szavazás lezárom. Elutasítva. Most akkor 22-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 23-as mellette ellene tartózkodik elutasítva, 24-es mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 24-est, kérem szavazzanak, a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 25 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 26-ost, a szavazást megnyitom. Szavazott Szavazott-e mindenki. Lezárom. Elvetettük. 27 mellette. Ellene tartózkodók, elvetettük 28 mellette, ellene tartózkodók, nézzük meg 28-as géppel, megnyitom a szavazást. Mindenki adja le, lezárom. Elvetettük 29 mellette, ellene tartózkodók, ezt is nézzük meg géppel. 29, ez szerintem elvetettük, de nézzük meg. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Jó, hogy megnéztük. 30-as mellette. Ellenem. Tartózkodók elvetettük. 31 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadók. 32 mellette. Ellene tartózkodók. Nézzük meg a 32-es kis géppel. Szerintem átment, de lássuk, mi lesz vele. Ha mindenki leadta, akkor lezárom. Elfogadtuk 33 mellette, ellene. Elfogadtuk 34 mellette, ellene tartózkodók, nézzük meg a géppel a 34-est, és megnyitom. Kérem mindenki szavazzon, lezárom. Elvetettük. 35 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 36 mellette, ellene, tartózkodók. Nézzük meg a 36-os. Szerintem elvetettük, de lássuk meg. Kérem, adják le, adják le. Lezárom. Elvetettük. 37 mellette. Ellene tartózkodók. Ezt is nézzük meg géppel. Emlékezzenek rá, Kértem önöket a koordinátorok ülésének végén. Kérem, szavazzanak, lezárom. Elvetettük. 38 mellette, ellene. Nézzük meg a 38-as géppel, megnyitom az ellenőrző szavazást. Adják le, lezárom. Elfogadtuk. 39-es szóbeli módosítóval egészítették ki. Van-e ellenvetés a szóbelivel szemben? Ha nincs, akkor azzal együtt mellette. Ellene tartózkodók. Ezt is géppel nézzük meg. 39 with the oral amendment. 39-es szóbelével együtt szavazzanak. Lezárom. Elfogadtuk. 40-es. Mellette, ellene. Tartózkodók, elvetettük. 41 mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 42 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 43 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 44 mellette, ellene, tartózkodók, elvedettük. 45 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 46 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 47 mellette, ellene, tartózkodók, géppel megnézzük, mi lesz a 47-es sorsa. Szerintem nem ment át, ám lássuk. Szavazzanak, kérem. Lezárom. Elvedettük. 48 mellette. Ellene. Géppel nézzük meg. Csak négyen szavaztak. Ebből három konzervatívok közül ennyit láttam. Megnyitom tehát a gépi szavazást inkább. Mindenki adja le. Lezárom. Elfogadtuk. 49 mellette. Ellene. Tartózkodó. Elvetettük. 50 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 51 mellette. Ellene. tartózkodó. Elfogadtuk. 52 mellette. Ellene tartózkodók. Ezt nézzük meg géppel, megnyitom a gépi szavazást. Szerintem átment, ám lássuk, szavazzanak, lezárom. Átment az. Végszavazás, megnyitom. Kérem mindenki voksoljon. Lezárom a szavazást. 24 mellette, 13 ellene. Lényeg az, hogy elfogadtuk. Gratulálok. Gratulálok Veszek úrnak. Következő jelentésünk véleménytervezet egy szab rendeletjavaslattal kapcsolatban, melynek tárgya a külső tengeri határok megfigyelése a, az európai kül határokat őrző műveleti ügynökség koordináció alatt hosszú címet viseli. Talán a bizottság képviselője kifejteni, hogy ezt a négy soros címet pontosan miben is lehetne megragadni majd. De most először szavazzunk. Tízes módosító Danielis részéről mellette. Ellene tartózkodók elvetettük. 11 mellette. Ellene tartózkodók szerintem elfogadtuk, de nézzük meg. Megnyitom a szavazást. Kérem, mindenki adja le. Lezárom. 12 mellette, ellene tartózkodó. Elfogadtuk. 13 egy nyelvi jellegű, 14-vel szavazunk mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 5 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 15 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 16 mellette, ellene tartózkodók, Nézzük meg a 16-os. Szerintem átment, de lássuk. Kérem mindenki voksoljon, lezárom. Igen, átment az. 17 mellette, ellene 17-es géppel ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Ha mindenki leadta, akkor lezárom. Elvetettük. Elnézést. Azért néztem egy géppel, mert a liberálisok között volt, aki jelentkezett, volt, aki nem. Tehát 18 mellette, ellene tartózkodók elvetettük, 6 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 19 mellette, ellene tartózkodók elvetettük 20 mellette, ellene tartózkodók elvetettük 21 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 22 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 23 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 27-es, bocsánat, mellette ellene tartózkodó. Elfogadtuk 24 mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk 8 mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk 25 mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk 9 mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk 1 mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk kettő mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk három mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk négy mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Végszavazás, megnyitom. Adja le mindenki, kérem. néppártnál egyel többen vannak, mint kéne. Most rendben van. Lezárom. 39 mellette 4 ellene nincs tartózkodás, elfogadtuk, gratulálok Grisbeck asszonynak. Most kicsit átrendezzük az ülésrendet, hogy Fidanza képviselő, illetve a idegenforgalmi task force tagjai ideüljenek. Can I just... Hadd emlékeztessek azokat, hogy mindenkit arra, hogy ma délután Eszmecserét tartunk Leifried úr jelentésének tárgyában, és meghallgatás lesz a közlekedés, nemzetközi közlekedés témában. Jó lenne, hogyha nem csak Leifriedről és jó magam vennénk részt ezen a meghallgatáson, majd délután minél többen eljönnének. Okay, ladies and gentlemen, can we go on? Hölgyeim és uraim, akkor rátérünk a következő napi rendi pontunkra, amely az idegenforgalommal foglalkozó munkacsoport kerekasztal beszélgetése. Turizmus Európában új célcsoportok vonzása. Hatan jelentkeztek hozzászólásra. John Kesten az ENSZ VTO részéről. Itt Rapazá Uruquaga. A Baszk önkormányzat turizmus főosztálya részéről, Várem úr az Európa Nostra képviseletében. Azt hiszem, hogy a kulturális örökséggel foglalkozó szakértőnk itt ül a sorainkban, aztán a Kreatív Szövetség szakértője, és Nick Greenfield az Európai Utazásszervezők Szövetsége részéről, és Valero Fantozzi a Confint Industria képviseletében. Először is Carlo Fidanzának, az alelnöknek adom meg a szót, hogy vezesse fel a témát, és aztán a meghívott vendégeinktől azt kérem, hogy 5-5 percben mutassák be mondandójukat. Köszönöm szépen, elnök úr! Az idegenforgalom Európában egy nagyon fontos terület fejlődőben van, és szeretném egy kicsit képbe helyezni ezt a tevékenységet. Az idegenforgalom minőségéről szoktunk általában beszélni a turizmus keretében, ez számunkra azért is fontos Olaszország részéről, mert ez egy nagyon fontos nemzetgazdasági tényező, és a Costa Concordia kiemelése folyamatban van éppen remélhetőleg négyre délután lezárul. Sajnálatosan egy szégyenletes epizód az idegenforgalom történetében, de hát mégis szembe kell ezzel néznünk. Rendkívül komplex műszaki mentési művelet zajlik. az európai turizmus stratégiának a kulcs összetevője az idegenforgalom fejlesztése, főleg a stagnáló belpiaci viszonyok közepette, hiszen válságot élünk. És néhány kulcs számról szeretnék beszámolni. 2012-ben a számítások szerint Európában 411 millió Európán kívüli turista fordult meg, és 10 milliárd eurónyi kiadást hagyott itt. A légitársaságtól, légitársaságoktól kapott adatok ezt a számot mutatják, illetve az idegenforgalmi szervezetek erről számoltak be, de ne rejtsük véka alá azt a helyzetképet, hogy a világ számos más területén feljövőben van a turizmus, tehát komoly a verseny. Úgyhogy meg kell azért dolgoznunk, hogy Európán kívülről ide vonzuk a látogatókat. Elsősorban a felzárkózó gazdaságokra utalok, a, a BRIC országcsoportra, illetve gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ezek az országok immár felzárkóztak. Ehhez egy olyan vízumpolitikát kellene kialakítani, amely nagyobb harmonizációt tesz lehetővé az európai országút szabályai között, illetve konzulátusok, nagykövetségek tekintetében egységesít. És ez nagyon komoly feladatkör, mert a nemzetbiztonság, illetve a határőrizet szempontjából is kihívásokat támaszt. És számos ülésen egyeztettünk erről az ágazat képviselőivel, valamint olyan országokkal, amelyek az ellenőrizetlen bevándorlás szempontjából kevésbé vannak kitéve veszélynek, kockázatnak. A célunk az, hogy közös európai megközelítést dolgozzunk ki egy vízumkódex keretében, amelyen az Európai Bizottság dolgozik jelenleg. 2013 év végéig számítottunk rá, kicsit, mint hogyha lemaradtak volna ezzel a munkával. Minden esetre számítunk a bizottság tevékenységére tekintetben. a következő években nagy nemzetközi rendezvényekre is sor kerül majd Európában. Ez is segíti a terület fejlődését. A Milánói Expo például 2015-ben lesz egy ilyen rendezvény, és egyéb rendezvényekre is érkeznek majd üzleti célral turisták. az administratív terheket csökkenteni kell, a vízumkibocsátást meg kell könnyíteni, így tudjuk elérni ezeket a célokat. A konzulátusok, nagykövetségek előtt kígyózó sorokat le kell rövidíteni, és az elektronikus vízum igénylést is lehetővé kell tenni megfelelő biztonsági körülmények között. Ezzel is foglalkozik a bizottság, különösen Dél-Amerika vonatkozásában. És ez a terület mind a parlament számára nagyon fontos, illetve a TRAN szakbizottság és a turizmussal foglalkozó munkacsoport szempontjából is. Az Európai Bizottság célja szintén az, hogy kiaknázhassuk a, az idegenforgalmi lehetőségeket többek között a BRIC csoport részéről. John Kester úrnak adom meg a szót, aki az ENSZ világturizmus szervezetet képviseli remélem, hogy a PowerPointos műszaki eszközöket fogja tudni használni profi módon, úgyhogy megadom 5 percre kezdte a szót. Sorry. There it is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget arra, hogy beszélhetek itt önök előtt. az ENSZ turizmus ünnökségét képviselem. Az ENSZ egy szerve vagyunk, és minden olyan témával foglalkozunk, ami a turizmushoz tartozik. Mielőtt még rátérnék a vízakönnyítés témájára, hadd mutassak néhány adatot a hosszú távú előrejelzéseinkből 2030-ig. Láthatjuk, hogy alapvető potenciál rejlik a turizmusban. Világszerte 3,3%-os növekedéssel számolunk éves átlagban 2030-ig, és így a jelenlegi 1 milliárdról ez 1,2 milliárdra fog rúni 2030-ra. Minden régió a világon növekszik, és előnyét élvezi ennek a potenciálnak, de az um, ázsiai csendes óceáni, amerikai területek um, nőnek a leginkább. A tekintetben a, főként az ázsiai és csendes óceáni terület felé irányul a, a turizmus, egyre valószínűbb, hogy az elkövetkező két évtizedben erre, ebbe az irányba fog irányulni a turizmus. Megvizsgáltuk 2006-2012 előtt a nemzetközi turizmus költségeit, kiadásait, és azt láthatjuk, hogy Kína itt a világ első óriási előnye, ezután következik az Orosz Föderáció, majd Brazília. Tehát a BRIC országok egyre inkább feltörekvőek ebben a tekintetben. A sárga színnel jelölt országok, ázsiai országok, a kék színűek európaiak, és a piros színű országok az amerikai országok. A vízumkönnyítés témája. Itt főként egy egyensúly megteremtéséről van szó, és ez túlmutat különböző politikai területekkel. Itt nem csak a turizmus hatóság foglalkoznak ezzel, hanem ide kötődik a belügy kérdése, illetve a külügy tevékenysége is. Egyrészt van egyfajta funkciója a vízumnak, biztonság, a bevándorlás ellenőrzése, a tartózkodás korlátozása, a viszonosság elvének alkalmazása, viszont a vízum egyfajta akadálykorlát is lehet, viszont a nyitottság nagyobb előnyt jelentene a turizmus számára, nem csak a turizmus számára, hanem az üzleti élet számára, a kereskedelem, a befektetések számára, a különböző tehetségek bevonzása szempontjából, oktatás, kulturális cserék, vagy az úgynevezett soft diplomácia szempontjából is. amikor arról van szó, hogy kell-e vízum vagy nem, akkor ezeket a fajta érdekeket kell mindenképpen mérlegelni. Ezek a vízumadatok a világ minden tájáról. Egy becslést végeztünk azzal kapcsolatban, hogy általánosságban a világ hány százaléka léphet be egy adott országba vízum nélkül, és azt láthatjuk, hogy a zöld országok nagyon nyitottak, a kék országok viszonylag nyitottak, és a sárgák a legkevésbé nyitottak. Európa esetében azt láthatjuk, hogy Európa minden előrelépett gazdaság számára nyitott, a feltörekvő gazdaságok egy része számára is nyitott, de nem sok ország számára ezen országok közül. A ügynökségünk az elmúlt időszakban együttműködött minden szerepvállalóval annak érdekében, hogy a vízumkönnyítés témáját elő lehessen vinni. Ez idáig három jelentést adtunk ki, és számos találkozót tartottunk, ahol felmértük a jelenlegi helyzetet, és ajánlásokat is megfogalmaztunk. Öt fontos terület van a vízumkönnyítés szempontjából, kivéve innen azt a kérdést, hogy kell-e vízum vagy sem. Hogyha kell vízum, akkor az információszolgáltatást javítani lehet, meg lehet könnyíteni a jelenlegi helyzeteket, ezt egyszerűsíteni lehet a lehető legjobban. Nagyon sok tényező van, amit figyelembe kell venni ennek során. Ezen kívül a turizmus megkönnyítése érdekében különbözőképpen lehet kezelni különböző csoportokat elektronikus vízaprogramokat is be lehet vezetni, és létre lehet, létre lehet hozni regionális megállapodásokat is. Ahogy mondtam, számos szervezettel együtt működünk, az, az APEC-kel, az OECD-vel, és az elmúlt évben a G20-ak számára is felvetettük ezt a kérdést, és a G20 ekkor ismerte el először, hogy az utazás és a turizmus valóban munkahelyteremtő, gazdaságélénkítő szereppel rendelkezik, és segít a minőségi munkahelyek szegénység csökkentében is esmerték fel. Ugyanakkor tovább visszük ezt a témát az OECD-ben is. Jövőre egy világkonferenciát tervezünk ezen témában, számos országgal, országcsoporttal együttműködünk, működünk, és a, a szervezetünk örül annak, hogy az Európai Unió szerveivel is együttműködhet, hogy ezt a témát valóban előre vigyük. Ennyit szerettem volna elmondani. Önöknek köszönöm a figyelmüket. Thank you very much. Köszönöm szépen, Keszter úr. A következő. Itt jár, persze, Uruk remélem jól mondtam a nevét, vagy legalábbis közel esett ahhoz, ami, hogy ő mondja. A baszk kormány idegenforgalmi tisztviselője. öt percben önél szó. Köszönöm szépen. Igen, én vagyok a baszk kormány idegenforgalmi tárcáját felelős tisztviselője. Azt szeretném kifejteni, hogy Dél-Európában, illetve közelről nézve a Spanyolország, és keletben és Franciaországban 7,6 millió lakos van, több mint 5%-a a GDP-nek idegenforgalomból származik. Nagyon jelentős gazdasági ágazat. 90% a KKV-kból áll össze az ágazatnak. 5,9 millió ideg látogatónk van, ennek jelentős, hogy Spanyolországból utazik a térségbe. Egyfajta ugródeszka nagyon sok a idegenforgalom. 15 úti cél határozhatunk meg világszerte. 40%-a a beutazóknak ugye regionális célokat keres 2020-ra 5,6 milliárd utassal számolhatunk világszerte, egyre nő a brikországok kibocsátása, és egyre fokozódik a verseny a piacon, idegenfogon piacon. Mi legyen a stratégiánk ebben a helyzetben? Innovatív stratégiákat kell követnünk, differenciálva kínálatunkat, konkrét országokra is kidolgozva, megjelenítve a, a történelmi hátteret, a több ezer éves történelmet, olyan városokat, mint Bilbao, és így kell vonzóvá tennünk utazási célként ezt a régiót. Új típusú marketing munkára van szükség. Alternatív turistákat kell keresünk akik magas minőségi, elvá, minőségi elvárásokkal bírnak, és jelentős tapasztalattal, utazási tapasztalattal. Jelenleg a piac fontos, hogy saját identitással rendelkezzünk, a saját kultúra megjelenítésével emelkedjünk ki, profilírozzuk magunkat. És új technológiákat is be kell vetnünk a marketing munkában, tájékoztatási, információs, szolgáltatási információkat kínálva. Van egy webmonitorunk, amely révén az utazási célokat vizsgáljuk, és azt, hogy mit keresnek, hogyan mozognak, mit tesznek a beutazók. Ezzel próbálunk egy, egyfajta mobilitási platformot létrehozni, elemezve utazási folyamatokat, a célokat, utazási útvonalakat, ezzel próbáljuk a kínálatot igazítani a keresethez, és egy dinamikus árképzést is kapcsolódik mindehhez. Ezzel nagyon fontos tudni, hogy mit csinálnak a, a turisták, mit keresnek, milyen igényeik vannak, ezt próbáljuk feltérképezni ezzel a rendszerrel, és a Baszk idegenforgalmi platform egyesíti ezeket az információkat, tárolja, kezeli ezeket, és ebből lehet információt kivonni. Az új technológiákra támaszkodva, ezen kívül egy webportált is létrehoztunk, mert révén minden hozzánk utazó kereshet célokat, például 5, kilométeres kilométeres sugárban mindig kereseti milyen éttermek, egyéb intézmények van elérhetőek, és így módon tájékozatnak világszerte a potenciális turisták. Akár csomagokat is kereshetnek, de akár egyéni utakat is megtervezhetnek. Ezzel próbáljuk keresni a versenyképességét az ágazatnak. Minőségi tanúsítványokat is kibocsájtunk, ezzel igyekezve igyekszünk a minőségét javítani, és erről tájékoztatjuk az utasokat is. A szálláshelyek, különféle úti célok tekintetében adjuk ki ezeket, és igyekszünk a, a PPP-ket is alkalmazni ahhoz, hogy diversifikáljuk a, a kínálatokat, és konkrét szakpolitikákat dolgozunk ki ennek érdekében tagjaink versenyképességét igyekszünk javítani. És akkor azt szóljak a jó kormányzásról is, hiszen a baszgazdaság számára rendkívül fontos idegenforgalom, ezért egyfajta kormányzati munkát is igényel a koordináció. A nagy cél az, hogy a, a mobil utazókat megkeresik világszerte, ezt említettem, hogy a beutazók jelentősít a spanyol állampolgára nemzetközi vetületét is hangsúlyoznunk kell az idegenforgalomnak. Köszönöm szépen. Rudolfi Deluz Goszvárem következik, aki az Európa Nostra tanácsának tagja, illetve az Európai Műemlékházak Szövetségének elnökségi tagja. Köszönöm szépen a szót franciául beszélek, mert nagyon szép ez a nyelv, nem szabad róla megfelejtkeznünk. Ez az önök számára, európai polgárok számára is fontos, illetve az Európa Nostra feladatának a teljesítéséhez szintén. Ez egy pán-európai szövetség, a kulturális örökség védelmét célzó munkával, és éppen az évfordulónkat ünnepeljük ide az a célunk, hogy az európai kulturális örökségről gondoskodjunk, megőrizzük a jövő nemzedékek számára. Ezt komoly aktivitással tesszük. Egy informális hálózat, 32 szervezet vesz részt a kulturális örökség gondozásában Európa szerte, és a célunk az, hogy hallassuk a szavunkat. Az Európai Unió alapszerződésnek a három per hármas pontját szeretném felolvasni. Európa a nyelvi, kulturális sokszínűséget őrzi, hogy ez Európa számára hozzáadott értéket jelentsen. Most pedig szeretnék rátérni a műemlékházak védelmére, itt magánépületekről van szó. A kulturális, illetve társadalmi vonatkozásokról is igyekszünk megfelelően gondoskodni. A kultúrus örökség védelme azt jelenti, hogy a magántulajdon szintén részét képezi ennek pótolhatatlan értéket jelent Európában, és nagyon komoly vonzerőt jelent az idegenforgalom szempontjából becslések szerint több mint 50%-a az európai idegenforgalmi tevékenységeknek a természet, illetve kulturális örökség emlékenek a látogatásából tevődik össze. Egyfajta dihotómiát tapasztalunk. Nagy a nyomás a gazdasági növekedés irányába, és emiatt az idegenforgalmat kellene erősíteni. A másik oldalon pedig az áll, hogy a műemlékek védelmére komoly energiákat kell szánni. Mondok egy példát. Valamennyien ismerjük a következő eh, várost, Velencéről van szó. Nagyon jól összefoglalja a mai problémákat az aktuális kulturális örökségvédelmi feladatokból adódó kihívásokat. Az utóbbi években rengeteg turista kereste fel ezt a várost, egy-egy napra rengeteg eh, luxushajó veszi igénybe illetve kirándulóhajó a velencei kikötőt is. Mindez a városban lakók életét is súlyosan érintette. Romlik az életminőség a látogatók miatt. Sürgősen kezelni kell az idegenforgalomból adódó problémákat Velencében. Értéket jelentenek a látogatók, ugyanakkor szeretnénk, hogyha minimális lenne ennek a negatív hatása környezetvédelmi terhelést is jelent például a hajóknak a nagy szám, illetve a fogadása. 2006-ban, pontosabban 1997-ben tized annyi hajó kereste fel Velencét, mint 2011-ben. És tízszeresére nőtt a látogatók száma, és 1,1 milliót ért el. És ez a tengeri mértékegységben számítva, a hajó tonnákat tekintve is ekkora növekedést jelent. Úgyhogy Velence számára ez nagyon komoly terhelés, amelyet kezelni kell. A megoldás lényege, hogy jó egyensúlyt teremtsünk a turizmus ösztönzése között, illetve a megőrzés lehetőségei között. a kulturális örökséget felkereső turisták járuljanak optimális módon hozzá az örökség megőrzéséhez. Ez európai léptékben is érvényes. Komoly gazdasági, illetve társadalmi értéket jelentenek a látogatók, de a kulturális örökség védelme egyfajta non-profit tevékenység ebben a formában kezelhető a leghatékonyabban, hiszen nem várhatunk tőle komoly hasznot azon túl, hogy vonz az idegenforgalmat. Ez vonatkozásokban is megjelenik, mert például kedvezményes áfát, illetve héját érvényesítenek az idegenforgalom tevékenységeire. A fenntartható kultúra és turizmus célja az, hogy hosszú időn át élvezhessük a nagy számban hozzánk látogató turisták gazdasági előnyeit. Közös érdekünk, hogy a kultúrás örökség létesítményeit, eredményét megőrizzük. Szeretnénk ezt a két szempontot egymással párhuzamosan megvalósítani. Hét olyan pontra hívnám fel a figyelmet, amely szerintünk a jövőre nézve rendkívül fontos, illetve segít megőrizni a kulturális örökséget. Meg kell találnunk a megfelelő megoldásokat ezen hét ponton. Egyrészt új típusú kulturális örökség védelmet kell megvalósítani, fel kell derítenünk a rejtett, illetve részint elpusztult, elfelejtett műemlékeket az ipari övezetekben többek között. Az európai Európa Nostra díjban részesült számos ilyen terület. Szeretném bemutatni a kiadványunkat, ingyenesen elvihető és nagyon szép. A tömegkommunikációt, a médiát fel kell használnunk, digitalizálnunk kell, illetve digitálisan elérhetővé kell tennünk a kultúrás örökségvédelmi információkat. Aztán nagyon fontos, hogy helyi szinten keressük a válaszokat, a megoldásokat a kihívásokra. A cél az, hogy a kultúrás örökséget jobban megértsük, illetve színvonalasabbá tegyük az idegenforgalmat ezen a területen újításra is szükség van hogy a kulturális örökségünk bemutás, bemutatása a múzeumokban, illetve a városokban, a vidéki területeken hatékonyabbá váljon. A cél, hogy mindenki számára hozzáférhetővé tegyük a kulturális örökséget. Ehhez megfelelő közlekedés is kell, közösségi közlekedés többek között elérhetővé kell tenni ezeket a területeket. Így lehet fejleszteni az idegenforgalmat a kultúra európai fővárosai képviselik a csúcspontját ennek a tevékenységnek. Remélem, hogy nem léptem túl az öt percet. Köszönöm szépen a lehetőséget. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig Amando Brantinit hallgatjuk meg, aki az Európai Kulturális és Kreatív Szövetség elnöke. Köszönöm szépen, elnök úr, a meghívást erre az ülésre. Az Európai Kulturális és Kreatív Iparágok Szövetsége jelen pillanatban 400 európai vállalatot tömörít soraiban. A piac legszínvonalasabb szervezeteként 14 ágazatot képviselünk az óra készítőktől, a kozmetika, kozmetikumok fejlesztőin át egészen a bútor gyárakig, bútor tervezőkig. De autókat, jachtokat, illetve egyéb vízi járműveket is, a, a borokat, szállodákat, kiskereskedelmet és kiadókat is magunk mögött tudhatunk. A 400 európai cég összességében 2012-ben nagyon komoly forgalmat produkált, több mint 510 milliárd euróval és ez több mint 3% az európai GDP-nek. Két számjegyű növekedést könyvelhetnek el 2011-12 során. A felső kategóriás, illetve luxuspiacra szánt termékek igen fontos mértékben hozzájárulnak Európa gazdaságához, foglalkoztatásához, export, illetve versenyképességi területeihez. Több mint 70%-ot teszünk ki az európai termékekkel a világpiacon, és több mint 1 millió 150 ezer főt foglalkoztatnak közvetlenül, és legalább 600 ezer volt a közvetett foglalkoztatás a tavalyi évben az európai KKV-k sűrű hálózatára támaszkodva. Ez több mint 60 százalékos export részesedést jelent európai léptékben, 10%-ot tesz ki ez a tevékenység, tehát minden 10 euróból 1 eurót jelent a piac legfelső szegmense. Ez az ágazat több mint 100 milliárd adóbevételt is biztosított a tavaly évben, különböző formákban, illetve pénzügyminisztériumok számára társasági export, illetve személyi jövedelemadó formájában, valamint a béreket terhelő eh, adók és járulékok formájában. Tehát nagyon fontos az idegenforgalomban a betöltött szerepünk. Az idegenforgalom az a vásárlások 50%-át testesíti, 40%-ot Olaszországban, 60%-ot Franciaországban, 50%-ot Spanyolországban, aztán 50%-ot az Egyesült Királyságban, csak hogy így nagyságrendileg képbe helyezzük. a vámmentes vásárlások 30 milliárdos értéket képviselnek. A turisták magukkal visznek ekkora értéket, miután Európába látogatnak. Mondjuk egy luxus autót vagy jachtot eh, vámmentesen még nem lehet Európában vásárolni, de ez is egy izgalmas lehetőség. 2012-ben a növekedés ezen a területen minden országra jellemző volt, és ezt főként a kínaiak vásárlásai irányították. 24%-ot tett ez ki, az oroszok 25%-ot, az USA részéről pedig 4,5% volt a növekedés, 18%-ot jelentett ez 2013-ban. Idáig Kína, Oroszország, Brazília, az Egyesült Államok turistáinak köszönhetően. Az európai polgárok egyre inkább úgy látják, hogy a luxus termékeknek a, az ágazata az európai értékeket hordozza, megtestesíti a minőséget, a mesterségbeli tudást, illetve a kiválóságot. Három hónapja a TNS Offres Spanyolországban, az Egyesült Királyságban, Spanyolországban, Németországban felmérést készített, és azt tapasztalták, hogy a válaszadók óriási többsége úgy látja, hogy az ágazat, a szaktudás, illetve a kreatív tevékenység fémjelzője, és 70%-kal járó hozzá a Európa nimbuszának a javulásához, illetve 73% százalék szerint a mesterségbeli kiválóságot testesíti, hordozza. Tehát mivel ekkora a szerep ennek az ágazatnak, az Európai Parlament számára is úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy képviselje a tevékenységenket, illetve a vízum könnyítés is ezt szolgálja. Ez egy visszatérő elem a hozzászólásokban, hogy vízum könnyítésre van szükség, és teljes melszélességgel egyetértek én is velük. A vízum könnyítés sürgető feladat hogy minél többen bejussanak Európába, és ennek a gazdasági áldásait élvezhessük. Ez a szabadkereskedelemmel, illetve a versenyképességgel is igen szorosan összefügg. Végül szeretném elmondani, hogy az Európai Bizottság döntését üdvözlendőnek tartjuk, hogy Japán az USA-val, Indonéziával tárgyalásokat indított ezen a téren, illetve a Brazíliával, Indiával régóta folyó tárgyalásokat, és remélem lezárhatjuk ementén. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nix Greenfield következik, aki az Európai Utazásszervező Szövetségtől érkezett. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót, és örömömre szolgál, hogy itt lehetek. Öt fő pontom lenne az új turizmus áramlattal kapcsolatban mivel idegenvezető vagyok, szakmámat tekintve tudok rögtönözni. A BRICS országról már hallottunk ma, de hogyha, amikor, amikor szemináriumot tartottunk a múltkor Londonban, Steven Secker volt a moderátor, aki a BBC-től érkezett, és egyetemű vált, hogy a BRIC országok nem ugyanazok, erre ezen ma rá kell mutatni hogyha megnézzük ezeket a piacokat, akkor sokkal ö, bonyolultabbak ezek a piacok, hiszen számos dolgot kell figyelembe venni. Hogyan vásárolják az emberek az utakat, hova utaznak, mikor utaznak. Brazília egy jó példa erre. A, nagyon jó lehetőségek vannak a szezonon kívül, hogyan utaznak egyenileg, vagy csoportban, vagy családdal, ahogy a brazilok például, és mit kívánnak tenni, mit akarnak látni, hogyan akarják elköldeni a pénzüket nagyon bonyolult a kép, de minél jobban megértjük azt, hogy hogyan is működik a piac a származási országokban, annál jobban lehet alakítani ezeket a piacokat. Hát mondjuk egy példát. Eh, eh, Dias Csopráról már hallottak. Eh, Svájcba ment a Nász útjára, és majd a 80-as években ennek alapján nagyon sok filmet forgatott Indiában, és pontosan e miatt mennek Svájcba sokan onnan. Engelbergben például azt lehet látni Svájcban, hogy foglalkoznak az indiaiakkal, ott például vegetáriánus ételeket is kínálnak, és sokat segítenek nekik első európai útjukon. Nagyon sok lehetőséget nyert rejtenek ezek az új piacok, viszont Japán, Kanada és Amerika azok a piacok, amelyek továbbra is tartósak. Azt láthattuk a statisztikákban, hogy az USA még mindig ö, ö, veri a BRIC piacokat összességében. A Japánban is látható koncentrációt, nagyon jó a gazdaság most Japánban, ha bár két évvel e-, ezelőtti katasztrófa is elfelejtődött, A japánok 1964 óta, Tokiói olimpia óta uh, utaznak, és uh, az elmúlt évben 7 millió utas volt onnan. És még egyszer a vízumokról. A vízumok nagyon fontosak, ezzel kihatnak a felülő piacokra. Úgy gondolom, hogy ismerik a 2010-es vízum jelentésünket, megvizsgáltuk, hogy milyen fajta vízum eljárások vannak, milyen elrettentő dolgok vannak itt, és a hivatalos statisztikák azt mutatják, hogy mennyi vízumot hagytak jóban, mennyit utasítottak el. A Schengen vezetben 6%-ban utasították vissza a turista vízumoknak, viszont a kérdés az az, hogy hány embert érintette ez a Schengen esetében 21-22% volt az indiaiak számára, a kínaiak számára 25-30% volt Nagy-Britannia esetében, tehát Schengen jobban teljesít, mint Nagy-Britannia ebben a tekintetben. A Schengeni és brit hatóságok is nagyon komolyan veszik ezt. Volt egy új felmérés ebben az évben. Reméljük, hogy azóta javultak az eljárások. Tudjuk, hogy a Schengeni hatóságok nagyon sokat tesznek azért, hogy harmonizálják a dolgokat. Vannak még ellentmondások, az Egyesült Királyság is ugyanezt próbálja megtenni. Most Írországba is lehet már utazni egy brit vízummal, de nagyon sokat kell még tenni. Nem akarok sokáig menni, sokáig beszélni. Összességében az elmített ötletek jók. Ez a Tour Operator Margin Scheme, ez egy jó ötlet lehet, viszont azt is látnunk kell a szervezetek esetében, hogy egy online világban érünk, és azt láthatjuk, hogy egyre több terület elmegy Európából, sokan Európán kívül adnak el már utakat. A PTD a legfontosabb. Az Európai Bizottság javaslatot is tett. Azt javasolnánk, hogy ne feledjük el, hogy az online szektor mennyire sikeres. Ne feledjük el, hogyha itt adják ezt el, ide e, jönnek az emberek, akkor az exportnak minősül, és hogy pozitívan zárjam, ebben az évben és jövőre, illetve jövőben is foglalkozunk azzal, és szerencsés voltam, hogy Los Angelesbe járhattam ezért. Tehát vannak olyan szervezetek a világon, amelyek fiatalokkal foglalkoznak, hiszen ők a jövő utazói. Én tudom ezt, hiszen sokat utaztam velük az elmúlt időben, ha láthatjuk, hogy hogy fel ragyog az amerikai fiatalok arca, amikor Európába jönnek először, és tíz évvel később is arról mesélnek, hogy egy fél évet itt tanultak Európában, később visszajönnek családjukkal, mindent megmutatnak a családjuknak itt, és a nyugdíjban mennek, ismételten eljönnek ide. Tehát ez a jövője az utazásnak, a fiatalok utazása, ezt kell támogatnunk, és ezt meg is fogjuk tenni. Köszönöm szépen! Thank you very much. Én köszönöm. Remélem, hogy Greenfield ízlet a kávé, amit felszolgáltunk. Hát nem kellett érte volt a válasz. Valeri Fantozzi, a Confindustria képviselője, parancsoljon asszonyom. Fantozzi. Igen, olaszul így mondjuk, Fantozzi. A nevem egyébként egy mozi címet is idéz az olasz, olasz értők számára, Egy csak úgy mondom. Köszönöm. A Fede Turizmo a nemzeti, olasz nemzeti turisztikai idegenforgalmi szövetség, vállalatok, vállalati szövetség képviseletében beszélek most itt. A Konf Industria nevében. Mi lefedjük az egész idegenforgalmi ágazatot Olaszországban tehát nem csak az idegenforgalomhoz közvetlenül kapcsolódó ágazatok, mint a szállodák, szállodai szálláncok vagy e, túroperátorok, hanem a múzeumok, e, autókölcsönzők, e, autóbuszvállalatok, e, rendezvényszervezők, e, repterek is ebbe az ágazatba tartoznak, és ezeket a vállalatokat is, ezekből is jó sokat képvisel ez a szövetség. Tehát megesen széles merítésű szakmai definíció alapján dolgozzunk, és igyekszünk megjelenteni az idegenforgalomnak minden vetületét. Aztán külön kapcsolatunk van olasz kormányzati szervekkel, napon, napi szinten együttműködünk a kormányzati intézményekkel, amelyek érintettek az ágazatban, és igyeksz, igyekszünk a, a turizmus támogatni, a beutazást elősegíteni. Olaszország ma igen sokan utaznak, a WTO táblázatában vezető szerepet játszunk ebben, ám szeretném még javítani a bizonyítványunkon. Megvan ehhez minden adottságunk, ám még nem sikerült teljes mértékben kiaknázni ezeket a lehetőségeket. A vízum nehézségekre szeretnék kitérni első körben. Ezt tudnék úgy érezzük, ö, ö, nagyban befolyásolja az utasok döntéseit. Sok esetben nagyon nehéz beutazási vízumot kapni egyes országok állampolgárjának, sok esetben csak papír alapon lehet beadni a kérelmet, sok időbe, fáradtságba, pénzbe kerül, utánjárásba a vízum beszerzése, ez egy nagyon komoly szűk keresztmetszet számunkra, és jelentős akadályt gördít a, a idegenforgalmi ö, utazások elé. Legalábbis olasz szempontból vizsgálva így érezzük. Egyik fő célunk az jelen pillanatban, hogy azt biztosítsuk a mostani kormányjal, nem tudjuk persze meddig lesz hivatalban ez a kormány, de azon dolgozunk rajt velük, hogy útra bocsássunk egy, létrehozunk egy platformot, amely irányban dolgozik, mert a vízumkönnyítéseket segíteni elő, és persze ezt meg kell még erősíteni. Tehát egy olyan rendszert szeretnénk kidolgozni, ahol online módon lehet vízumkérelmeket beadni, illetve feldolgozni. Ez nem csak vízum politikai kérdés persze, hanem az elektronikus elektronikus rendszert hozna létre, egy, elektronikus csomagot, bevásárló táskát, úgy mondom, nem csak a vizumot szerezhetné be az illető online bárhonnan a világon, hanem egyéb dolgokat, múzeumbelépőt, vonatjegyet, szállodai foglalás és minden egyebet, vásárlás, elektronikus vásárlást egy, amelyet Olaszországban eszközöl utazása előtt, egy ilyen online bevásárló kosárba tehetne, amely a vizumot is tartalmazná. Mint mondottuk, ehhez persze megfelelő, mármint a rendszer az pénzügyi háttérre is szükség van. Kell hozzá banki, postai háttér a, a összege kapcsolatban az elektronikai rendszerrel, úgyhogy nem egy egyszerű feladat ez, de dolgozunk rajta, és reméljük, hogy felállhat ez a platform. Úgy gondoljuk tudnilik, hogy nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy növekedjen a beutazások száma, nagyon fontos kapcsolatot teremtene globálisan a potenciális utazókkal, és ez a csomag akkor is fennmaradna, hogyha a, a, a hazautazott a, a, a turista, és utólag is működne ez a bevásárló táska. mindenképpen egyszerűbbé tenni utazást előtte, közben és utána is. Köszönöm. Next. Köszönöm szépen. Most a bizottság Pedro Alton Silvan a Vállalkozás Fejlesztési Bizottság részéről kapja meg a szót. Lehet, hogy ő is beszél majd a vízumokról, nem tudom, hogy ki más készül meg. Köszönöm szépen a meghívást a TRAN szakbizottságnak, illetve Kárló Fidencának személy szerint köszönöm a lehetőséget, hogy az Európai Parlament turizmussal foglalkozó munkacsoportjának az ülésén részt, vehetek, részt vehetek. A tavalyi évben is volt erre lehetőségem, és remélem, hogy az az információ, amit megosztok önökkel, hasznos lesz. Úgy látom, hogy nem értünk maradéktalanul egyet mindenben, de az idegenforgalom terén a fejlesztési célokat lényegileg osztjuk. A cél az, hogy Európa továbbra is a világ vezető destinációja legyen az idegenforgalom szempontjából, és színvonalas turizmus kiszolgáló termékekkel csábítsa a látogatókat. Mindez ránk is feladatokat ró, és az előttem szólók is erről beszéltek. Hogyan tudjuk elérni ezeket a feladatokat. Három vagy négy fő csoportra osztanám fel a feladatainkat. Először is az idegenforgalom keresleti oldalát eh, kell növelnünk, fokoznunk, és a turista cserét az EU-n belül és az EU-n kívül mm, különböző viszonylatokban is erősíteni kell. A fiatalokat, idősebbeket, családokat kell megcéloznunk, és a főszezonon kívül is megfelelő számú látogatót kell vonzanunk. A szezonalitás komoly probléma, számos kezdeményezésünk van, a Kalipszó például, ezt több éve készítjük elő. Tajani alelnök úr tavaly útjára indította ezt a kezdeményezést, és lassan eléri az utazósebességet a folyamat. Az idősebbeket szeretnénk az EU-ba vonzani. Szeretnénk, hogyha minél több idős ember látogatna hozzánk, különösen a, az uborka szezonban, illetve a közepes szezonban. Ezzel megkerestük a szakmai szervezeteket és Összegyűjtöttük nemzeti, regionális szinten a folyamatban lévő munkát, a kezdeményezéseket, és a tapasztalataik alapján szeretnénk kialakítani egyfajta európai koordinációs mechanizmust, hogy az idegenforgalom áramlatait így kézbe tudjuk venni. Különösen azokkal a relációkkal kapcsolatban, amelyekkel jól működik az együttműködés, egy Brazíliára, Kínára hm, tudnék utalni. Ott nagyon komoly kereslet van az idősebbek körében. A az idegenforgalmi szolgáltatásokra. Aztán október 17-én a Vilniuszi miniszteri találkozó mentén beszélünk majd erről, illetve december 5-én Brüsszelben lesz egy nagy közönség által is látogatható konferencia erről a témáról. Európai koordinációs mechanizmusról fogunk majd eszmét cserélni jövő tavasszal. És itt a harmadik országokra is hangsúlyt fektetünk. Aztán a vállalkozás fejlesztés terén a Ready for Europe programra szeretném a figyelmet felhívni. A honlapunkon olvashatnak erről bővebben. És aztán az Ernyő Szövetségünk, szervezetünk a Nemzeti Idegenforgalmi Szervezeteket tömöríti, és 2011 óta összehangoljuk a munkánkat. Február 12-én jövő évben bemutatjuk majd az együttműködés első fázisának az eredményeit. Európa 2020-as destináció a kezdeményezésnek a, a mottoja, illetve a címe. A visiteurope.com portál fejlesztésével is szeretnénk szolgálni ezeket a célokat, és a turizmus termékeit, a gasztronómiát, illetve az egyéb idegenforgalmi termékeket népszerűsítjük Kínával, Oroszországgal, Brazíliával fejlesztjük a kapcsolatokat. A Mission for Growth kezdeményezés Tajani biztos vezetésével ugyancsak erre irányul, és az euró-mediterrán régió, például Egyiptom bevonására is kiterjed. Egyelőre még nem ért oda ez a munka, hogy lényeges eredményekről be tudnánk számolni, de ennek eljön majd az ideje. Pán-európai, illetve transnacionális idegenforgalmi termékek kialakításával is foglalkozunk. Fentartható destinációkat, látogatási célokat szeretnénk létrehozni. Az Európa Tanácsa három együttműködési megállapodásunk is van, annak érdekében, hogy az európai kulturális útvonalakat teljes mértékben ki tudjuk használni. Strasbourgban február végén, február 25-ének a hetén, hetében történt egy magas szintű egyeztetés. És az idegenforgalom, valamint a kulturális örökségvédelem összehangolását is tevékenységekkel, rendezvényekkel szolgáljuk. Ez az önök számára nagyon fontos. Fentartható turizmus szolgáló termékeket fejlesztünk. A harmadik tevékenységterületünk ezen cél mentén az európai idegenforgalmi szolgáltatásoknak a fenntarthatósága. Milánóban jövő évben lesz erre egy nagyon jó példa, Fidence úr már említette ezt és itt fontos a nyelvi készségek, az informatikai ismereteknek a népszerűsítése, ezzel tudunk új turistákat vonzani. A fenntartható turizmust megfelelő egyensúlyteremtés kell, hogy kísérje a gazdasági, a társadalmi, illetve a környezetvédelmi szempontok között. És végül a negyedik fő tevékenységterületünk a vízum könnyítés. Most már évek óta dolgozunk ezen, és nem is könnyű a DJ Home-mal az együttműködés minden területen. Tavaly novemberben a gazdasági dimenziót emeltük ki, mint a vízumpolitika egyik kulcselemét. És felül fogjuk vizsgálni a terület fejlesztését, hogy Kárló említette, és idén év végével fogadjuk majd el a nem jogalkotási, illetve jogalkotási kezdeményezéseket, intézkedéseket amelyek célja a beutazás, illetve a vízum megszerzésének a megkönnyítése a gyakran utazók, illetve az üzletemberek számára. És az elsőként ide látogatók számára is ez ugyanannyira fontos. Sokat segítene a harmonizált közös vízumkódex, illetve ennek a, az összehangolt megvalósítása valamennyi tagállam részvételével. Tehát szeretnénk, hogyha valóban végrehajtanák a vízumkódex rendelkezését, és a gyakran ide utazók és első ízben nálunk járók vízum könnyítése az egyik eleme ennek. Október 17-én Vilniusban tartunk majd erről a fórumot, aztán november 4-én Londonban a vízumkönnyítés egy közös konferencián kerül majd november 8-án megtárgyalásra többek között. Tehát Folyamatosan rajta tartjuk a szemünket ezen a témán, és eh, mutatja az elnök úr, hogy lejárt az időm, úgyhogy mindjárt be is fejezem. A kezdeményezéseinkről ennyit szerettem volna röviden mm, önöknek bemutatni, és a kérdésekre szívesen válaszolok majd bővebben. Elnök, köszönöm szépen. Most a tagoktól kérem, hogy jelentkezzenek. De Grandez és Foster képviselő, Danielis képviselő jelentkezett idáig és Bilbao. Danton úr. László képviselőasszony, Ugyász úr, Bilbao képviselőasszony, őt már felírtam. Kevert sorrendben, Foster Degrandes, Danielis, Bilbao, Danton, Flaston, és UGS eh, képviselők kapják meg majd a szót. Eszre lesz. Ez összességében 6, 7, 8, 9, 10 hozzászólót jelent. Arra kérem a tagokat, hogy két percre szorítkozzanak és mivel itt kérdések, válaszok a következő időszaknak a, a funkciója, tehát nem az a célunk, hogy a turizmus témaköréről expozékat tartsunk, hanem kérdéseket várunk. Tehát Foster asszony elsőként. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a panel résztvevőinek is a részvételt. Én 25 évet töltöttem a légitársaságok területén, illetve több évet a az utazás szervezéssel, sőt egy francia levelező társam is volt, és ez hozta meg a kedvemet az utazáshoz. Egyfajta hamupipők az idegenforgalom számos országban. Az Egyesült Királyságban külön turizmussal foglalkozó miniszter is van, mert, és ez azért fontos, mert ennek az egész területnek megvan a maga láncolata A-ból B-be, hogyan kell eljutni, mi minden épül erre, illetve hogyan kell ezt megszervezni. És nagyon érdekesek ennek a tapasztalatai, most nem fogom ezeket részletesen felsorolni. A vízumok ügyében én úgy látom, hogy mivel légiesek a határok, puhák a határok az EU-ban, és az illegális bevándorlás nagyon komoly probléma. Tehát egyrészt azt mondanám, hogy szívemből könnyíteném én a vízumoknak a kiadását, mert szükségünk van bevételre az idegenforgalomból, csak nem tudom, hogy hogy oldható ez meg, mert szélesebb összefüggésben kell gondolkodni tehát a meglévő rendelkezéseknek valóban érvényt kell szerezni, és jelenleg ez nem történik meg számos tagállamban, és a Schengeni rendelkezések sem könnyítik a dolgunkat meg, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy csatlakozunk Schengenhez. Nagyra értékelem az műemléképületekről elmondott gondolatokat az Egyesült Királyságban, és Európa különböző területen nagyon sok műemlék van, és nagyon fontos, hogy fent tudjuk tartani ezeket az épületeket. Például az esetünkben a Nemzeti Műemlékvédelmi Hivatal, vagy Tröszt foglalkozik ezzel. Az idegenforgalom megfelelő kézben tartás az egyik szempont, a másik oldalon viszont keretek közé kell szorítanunk ezt a tevékenységet, hogy meg tudjuk őrizni a kultúrás örökséget. Tehát ez egy komoly feladatkör. Rengeteg mondani valom lenne, ezt most nem tudom mind ismertetni. Mindenképpen köszönöm szépen, hogy eljöttek, és köszönöm a hozzászólásokat. Aztán de Grandes következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek kérésének megfelelően. Először is szeretnék köszönetet mondani minden résztvevőnek, akik egy ilyen fontos téma különböző aspektusait bemutatták. Elhangzott, hogy vannak problémák, hiszen nagyon nagy függőségben van ez a, túl, ez a szektor, de vannak más pontok is, és ezeket szeretném most kiemelni. Baszkföld képviselőt is szeretném itt üdvözölni, egyidejűleg. A nyári szünet előtt alkalmam nyílt arra, hogy részt vegyek egy rendezvényen Spanyolországban, és Baszkföld is részt vett ezen a rendezvényen. Baszkföld egy autonóm régió Spanyolországban, de Spanyolország részét is képezi. És szeretnék gratulálni nekik a harmonizáció tiltja a szerződés, viszont a turizmus pontosan előnyét élvezni ennek. Erősebb versenyképességre van szükségünk. Baszkföld, a régi terület, nagyon vonzó, gyönyörű tájjal rendelkezik, és hogyha valaki már járt ott, akkor azt nem tudja elfelejteni. Gazdag kultúrában, és ezt kihasználhatjuk a turisták bevonzására. Ezt lehetne üdvözölni, de most rátérve a központi témára. Mindannyian a turizmus szeretnénk támogatni, de arra is gondolnunk kell, hogy van egyfajta biztonsági vonzata is ennek, és ez kötődik Schengenhez. A spanyol kormányfő kereskedelmi megállapodást hozott létre, és most már így sokkal könnyebb a bejutás Európába. Köszönöm szépen a szót, köszönöm minden hozzászólónak a hozzászólást. Nem véletlenül beszél mindenki a vízumokról, mint fő problémáról. Szerintem jó lenne, hogyha elektronikus vízumokat adnánk ki különböző formában, amelyeket többször fel lehetne használni, vagy amelyeket csoportoknak is ki lehetne adni, de érdekes az, amit a vendégektől hallhattunk. Ahhoz, hogy az európai idegenforgalmi szektor versenyképes legyen, sokkal jobban erősítenünk kell az utasok jogait. Úgy gondolom, hogy egyetetenek vendégeink velem abban, hogy nagyon fontos a turizmus számára az, hogy egyszerű, egységes szabályok legyenek a jogokat illetően. A jobb képzés, oktatás kérdése is fontos, hiszen minél több képessége van az idegenfogalmamban dolgozóknak, az annál jobb a szektor számára, és eh, a kék növekedés is nagyon fontos terület az európai idegenforgalom számára, tehát ez a tengeri idegenforgalmat érinti, a hajós utakat, ezek az utak Európában kicsit lemaradásban vannak, összehasonlítva a távol-kelettel vagy a karibi térséggel. Úgy gondolom, hogy ezeket a, az utakat is lehetne javítani azáltal, ha lennének programok, melynek során az, az utasok több információt szerezhetnének, több információt kaphatnának azokról a helyekről, ahova ellátogatnak. Ez jót tenne a helyi gazdaságnak is, és ezáltal a hajós utak minősége is növekedne. Köszönöm, Bilbao asszony. Hm, köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni az előadóknak, hogy eljöttek és előadtak. És az Európa Bizottság erőfeszítéseit is helyén valónak tartom. A következőt szeretném megkérdezni az előadóktól. Utaltak arra a munkára, amely a beutazást fokozná, koncentrálva a családi utazókra, fiatalokra, idősebbeket, tehát egyes szegmenseire a potenciális utasoknak. Ám a fogyatékkal élők csoportjára koncentráltak -e, hiszen ez, ez egy nagy lehetőséget kínáló ö, csoportja lehet a potenciális beutazóknak. Ugyanakkor sajátságos igényekkel bír. Ugyanakkor beszéltek, és erre is utalnék, úgynevezett rejtett úti célokról is beszéltek. Nem tudom, említeni neke ilyeneket, és hogyan lehetne ezt beilleszteni a, a, a kontextusba. Aztán a bizottság képviselőhez fordulnék. A Nemzetközi Idegenforgalmi Szövetségekkel együttműködésről beszélt. Gondoltak erről, hogy a regionális szövetségeket is bevonják ebbe a körbe. Hallottunk a baszkföldi projektekről, amelyek regionális keretek között kerülnek kifejlesztésre, új technológiák, elektronikus technológiák bekapcsolásával igyekezvén globális marketinget végezni, és látunk más regionális kezdeményezéseket is. Tehát a, a belföldi és a külföldi turizmus terén is jelentősek lehetnek ezek a regionális szövetségek nagyon jó működő projektek lehetnek ez, itt, amelyek legjobb gyakorlatként más régióban is alkalmazhatóak volnának, hogyha összekapcsolnák ezeket egy nagyobb platformba a bizottság részéről. Aztán kérdést intéznék a baszkföldi régió képviselőhez. Említette a, ezt a weboldalt, ahol igyekeznek felmérni, a, a, elemezni a beutazók csoportjait, utíciáit. Ez rendkívül érdekes dolog, szerintem érdemes van vinni. Aztán Luis de Grandes úr említette szintén a piac fejlesztési projekteket és intézkedéseket. Igen, ez is egy jó példa arra, hogyan lehet fokozni a beutazók száma Spanyolországban például, meg Európában általában. Merci, Danton úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Káló Fidancának szeretném mindenek előtt megköszönni azt a rendkívül érdekes munkát, amely segíti az idegenforgalom fejlesztésére elnyúló tevékenységeket, illetve ennek a szakpolitikai munkának a megvalósítását. Az idegenforgalom 50%-a a kultúrás örökséggel kapcsolatos, illetve a természeti örökség felkereséséről szól meg kell őriznünk az örökségünk gazdagságát, sokszínűségét. Ez egy adó a kezünkben. Ázsia, illetve Dél-Amerika vonatkozásában a kommunikációs kampányban is ki kell használnunk az ebben rejlő lehetőségeket, hogy turistákat vonzunk. Három kérdést szeretnék feltenni. Egyrészt rendelkezünk-e a bizottság részéről, illetve a panel szakértői szempontjából részletekkel arra nézve, hogy hogy tudjuk a nagy közönséget megszólítani. Másrészt a természetes kultúrás örökség destinációi között készek vagyunk-e új pontokat felvonultatni. A külföldre folytatott kommunikációban hogyan tudjuk jobban felhívni a figyelmet az örökségünkre, hogy több látogatót vonzunk. Vlaszko asszony. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki előttem hozzászólt, és egyrészt az idegenforgalommal foglalkozó szövetség tagja vagyok, de Marseille képviseletében is nagyon fontosnak tartom ezt. Szeretném elmondani, hogy Európa számára azért is nagyon fontos ez a terület, mert lehetővé teszi, hogy ne csak kulturális szinten kommunikáljunk, hanem az egyes városok kapcsán, illetve azok átalakítása, átalakulása kapcsán, és arra szeretnék rákérdezni, hogy nem tudnánk-e a vízumkönnyítés keretében, mert persze a gyors kiadás az, az egyik lényeges cél, de nincs -e arra lehetőség, hogy a BRIC országokból ide látogatók nem kaphatnak-e valahogy könnyebben, gyorsabban vízumot, hiszen ez a mi érdekünk, hogy minél könnyebben ide jussanak. A környezeti turizmus például, a tengeri területek, illetve a kék kígyó úgymond felkeresése számunkra rendkívül előnyös és fontos lenne. De ezek kiegészítő tevékenységek, intézkedések lennének. Tehát a közös kommunikációs politikát is elősegítené, hogyha nem csak az országaink sajátosságáról szólnánk, hanem hogy az Európai Unió számos tagállama az értékek egész tárházát hordozza, és ezzel tudnánk a múzeumunk, illetve a városaink látogatóinak a számát növelni. Például az interneten rákereshetnének a különböző kultúrs értékekre, és hogy ezek mely városokban, mely múzeumokban láthatók. Ennyit szerettem volna elnök úr elmondani, ez a javaslatom, illetve kérdésem, mert úgy látom, hogy húzó ágazat az idegenforgalom a gazdaságunk számára, tehát fejlesztenünk kell. Köszönöm. Ugyász úr következik. Köszönöm szépen, Simpson elnök úr. Carlo Fidancának is szeretnék köszönetet mondani, és minden előttem szólónak. Úgy gondolom, hogy ez a kezdeményezés lehetővé tette számunkra azt, hogy egyértelművé tegyük a nyilvánosság számára azt, hogy milyen pozitív hatásokkal jár a turizmus a növekedés számára, és eh, ez valóban pozitívan hat ki a fizetési mérlegre is. az, amit a baszk képviselő elmondott, azt nagyon fontosnak tartottam, hiszen ebből már látszódott az, hogy vannak bizonyos fajta kitűnőségi modellek, amelyek referenciákat jelenthetnek a többi régiók számára is. Gyakran azt mondom, hogy nem kell ismételten feltalálni a spanyol viaszt, hanem a jó gyakorlatra kell helyezni a hangsúlyt. Hadd emeljem ki ismételten azt, amit a Baszkföldről jött képviselő is elmondott. Tehát milyen fajta befektetéseket tesznek annak érdekében, hogy ezt a modellt aktivizálják, és mi volt eh, a szerepe a magán cégeknek, milyen eh, szerepet játszottak abban, hogy létrejön ez a modell. A vízumokról szólva Kihasználom az alkalmat, itt van az Európai Bizottság, és szeretnék ezért valamit kiemelni. Vannak határok ebben a rendszerben. Volt egy eset Olaszországban, egy 13 éves kislányról van szó, aki Olaszországban született, szeretett volna az Egyesült Királyság utazni, de ezt nem tehette meg, mert nem kapta meg az útleveléhez a vízumot Olaszországban született olasz kislányról van szó, akinek a szülei Tunéziából származtak. A Schengeni szerződés értelmezése értelmében egy 13 éves gyerek emelt ö, osztálykirándulásra egy az Egyesült Királyságba. Lesz. Sterász asszony szó. Köszönöm szépen. Először is szeretnék Fidánce úrnak köszönet mondani ezre a kezdeményezésért. Nagyon fontos téma az idegenforgalom ágazata. És köszönöm a vendégeknek, sok sikert kívánok hozzászólónak, például a Baszk idegenforgalmi minisztérium képviselnek. Én a Balár-szigetekről származom, amely rendkívül mértékben függ az idegenforgalomtól közvetett, meg közvetlen módon is. Egy konkrét kérdésem is volna, mit terveznek annak érdekében, hogy a vízumpolitikát egyszerűsítsék? Például, jól tudom, jól tudjuk, hogy az idegenforgalom függ az elérhetőségtől, az, a, a kapcsolódási pontoktól. A Balár-szigeteken sikerült elérnünk, hogy mi vagyunk a, a Németország a legjobban összekapcsolt, közlekedéssel összekapcsolt régió. A más régiók, más területekkel is igyekszünk kapcsolatokat kiépíteni, közlekedés kapcsolatokat, például Or Oroszország rendkívül fontos. Moszkvába repül, repülőjáratokat indítva például, ám a vízum problémák gondot jelentenek. Oroszországban három hónappal korábban be kell terjeszteni a vízumkérelmet, Rendkívül nehézkes folyamat tehát a vízum beszerzését. És persze ez kölcsönösségen is alapul. Hogyan lehetne a vízumpolitikán oly módon egyszerűsíteni, hogy persze az összeegyeztethető volna a külső határok biztonságával, ám mégis szolgálná az idegenforgalom érdekeit. Aztán a minőséggel kapcsolatban is lenne mondandóm, az idegenforgalom erősödése a minőség, a, a, a szolgáltatások minősége, a létesítmények minősége, az oktatás minősége, egy sor egyéb mérhető minőségjavítását kívánja meg. Hogyan lehetne eh, a minőségek értékelését harmonizálni, és a vonatkozó tanúsítványokat harmonizálni. A bizottság tehetne dizájnben erőfesztéseket, hogy a tagállamok között összevethetőek volnának ezek a minősítések. Például úgy elmetes, hogyan lehetne ezt külön jelölni azt, hogy egy-egy idegenforgalmi cél elérhető ö, ö, fogyatékkal élők számára, és nincs egységes nyelv, vagy, vagy, vagy idogramma nyelv sem arra, hogy ezt jelezzék, holott nagyon fontos volna Európa szerte ezt ért, érthetővé és nyilvánosá tenni. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék én is köszönetet mondani a hozzászólóknak, gratulálok a munkájukhoz, Fidanca úrnak pedig külön ahhoz, hogy vezeti ezt a tevékenységet. Én Portugália Amadeira régióját képviselve elmondhatom, hogy létfontosságú. A turizmus számunkra 30%-ot jelent a GDP-n belül, tehát ezért is nagyon ö, nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy az erről szóló dokumentumot elkészítsem és benyújtsam a munkacsoportnak, és szeretném, hogyha a vita majd egy ponton erre is kitérne. A vízumkönnyítés számomra is nagyon fontos. Erről bővebben hallhattunk már, úgyhogy én csak arra szorítkoznék, hogy a kételjémnek adjak hangot. Nem vagyok abban biztos, hogy a tagállamok, illetve az Európai Bizottság ezt valóban akarják, tehát ez megnehezíti ezt a tevékenységet. Hogyha összehasonlítjuk egymással a tényeket, akkor azt látjuk, hogy a Perzsa öböl, illetve a délkelet ázsiai idegenforgalom fejlődése ütemesen folyik, ugyanakkor Európa, mint hogyha egy kicsit lemaradóban lenne ebben az összefüggésben. Tehát miközben a világ egyéb régiói előrébb kerültek a destinációk sorrendjében, Európa, mint hogyha nem teljesítenek kellő hatékonysággal. Úgyhogy amennyiben én feladatokat fogalmazhatok meg a munkacsoport számára, szeretném elmondani, hogy fontos lenne a természeti katasztrófák nyomán a helyreállítási munkákat megtárgyalni, hogy az idegenforgalom negatív befolyását csökkentsük. Elnök, jó magam is szeretnék néhány kérdést feltenni a szakértőinknek. Az első, Foster asszonyjal nagymértékben egyetértve nem annyira csökkenteni szeretném az idegenforgalmat, mint inkább teríteni európai méretekben. Szeretném, hogyha a hozzánk jövő látogatók több városba és eljutnának egy országban. Tehát ez nem jó, hogyha Londonba érkezik valaki, aztán két nap múlva Párizsba rohan, majd rövidesen Rómába, és úgy tér haza, hogy megnézte Európát. Nem, igazából nem látta Európát. Tehát a fővárosok mágnesként vonzák a látogatókat, de nem csak erről szól Európa. Nem arról van szó, hogy el sem menjenek a fővárosba, csak jussanak el más térségekbe. Tehát a fővároson kívüli területeket is látogassák Európában. Aztán a második terület, hogy határozhatjuk meg a kultúrát? Ez sűrűn szerepelt itt. Hogyha a király opera házat veszük Londonban, akkor az kultúrának számít, viszont hogyha megnézzük a héthidas völgynek a, a példáját, akkor az már inkább egy kuriózum vagy furcsaság. Tehát a kultúra fogalmát valahogy egységesíteni kéne. Mert én megkockáztatom, sőt meg is kérdezem ezt a panel résztvevőtől, hogy az ipari örökségünk nem ugyanannyira kulturális-e Európa kultúrája szempontjából, hiszen gondoljunk itt az ipari forradalomra. Hogyha mondjuk a Balsolt, vagy a Royal Opera House-t, vagy a Milanoi Skálát megnézi az ember, akkor ez kulturálisabbnak számít, mint mondjuk az ipari műemlékek. Tehát hogy mit kell feltétlenül megnézni, ezeknek a listáját módosíthatja ez a felfogásváltás. Egy kis anekdótát szeretnénk megosztani önökkel. Az Isle of Wight-on jártam Franciaország közelében, a két elsődleges destináció, az a gőzmozdony vasútvonal, illetve a Viktória királynő által is felkeresett híres ház. A francia-német eh, turistákat nem láttam ezek környékén, és miért nem? Ez a kérdés, amit szeretnék önökhöz intézni. Nem láttam őket ott, mert valakitől azt hallották, hogy Londonba kell menni, és hogyha megnézték a Buckingham palotát, akkor nyugodtan mehetnek tovább egy másik országban. Tehát most nem akarok itt hordószónokként az ipari örökség védelmében síkra szállni ismét, csak mégis feltenném ezt a kérdést. Fejenként két-két percben kérem, hogy válaszoljanak a feltett sok kérdésre, és jó, gazdálkodjunk az idővel. Tehát Keszter úrnak adom elsőként meg a szót. Okay, thank you for... Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseket. a vízumokkal kapcsolatos kérdésről, kérdésre fektelnék meg a, a felpuhult határok veszélyéről. Persze ez mindig egyensúly, egyfajta egyensúlyozás feladat. A biztonság és a, a beutazás, beutazók üdvözlések között úgymond. Minden jelent hatóság, a belügy, a határőrizet hatóságait is be kell vonni ezekbe a döntésekben nyilvánvaló módon, különféle szakpolitikai területeket érint tehát ez a téma. A vízum persze nem garancia arra, hogy valaki nem marad tovább az országban. A vízum nem garantálja azt, hogy, hogy nem maradna valaki a fogadó országban illegálisan. Tehát mindig értékelést kell végezni arról, hogy mit várható az illető részéről. Ám az nyilvánvaló, hogy aki legitim rövidtávú, nem bevándorlási célra utazik, azelőtt az akadályokat meg kell könnyíteni, a lehetőleg jobban, hát, üdvözölni kell, úgymond a célországban. És az irányít, ez kell legyen irányító elv, és nem a, a, a kockát elkerülés, hanem a kockát kezelése kell legyen a meghatározó stratégia. Tehát hogyan lehet elősegíteni a beutazást, minél könnyebbé téve, ugyanakkor kiszűrve azokat, akik leginkább ö, úgy tűnnek hogy nem a megadott cél utaznak az országba. A beutazó részéről vizsgálva pedig, aki legitim nem bevándorlási célról utazik, ezek számára gyors, konzisztens eljárás van szükség. Úgy kell megszervezni az egésznek, tervezni az egész rendszert, hogy a beutazó szempontjából vizsgálja, a, tehát a rendszer úgy működjön, ahogy a beutazó látja, nem a hatóság oldaláról kell megtervezni a rendszert, hogy, hogy neki könnyen menjen a működtetése, hanem úgy kell megtervezni, hogy a vízumkérő számára jól átlátható, működőképes, felhasználó barát legyen. Ez kell legyen tehát a tervezés célja. Köszönöm. Ők a asszony. Be kell vallanom, hogy Baszkföldön még nem jártam, de most meghallgatva itt mindenkit, ez bizony pótolnom kell. Urkolyága asszony két percben reflektálna? Muy bien, bueno, pues... Köszönöm. Válaszolok arra a kérdésre, amit hozzám intéztek. Először is eh, az UTCL Monitor projekt 60%-a a turistáknak, akik hozzánk jönnek, ők az interneten keresztül jutnak el hozzánk, az interneten informálódnak, és utána döntenek arról, hogy egy utat vásárolnak. Ez egy olyan eszköz, ami valóban döntő fontosságú. Mit tettünk ezzel a projekttel, ezzel a monitor projekttel? Létrehoztunk egy internetes oldalt Baszkfölddel kapcsolatban, illetve bevontuk egy olyan oldalt, amit buzzford kapcsolatban a legtöbb felhasználó használ. Például a Google, vagy a turizmus portálunk is fontos, de minden kezdeményezés, amely fontos Baszkföld számára. Miért tettük ezt? Azért, mert hogyha ezzel a technológiai eszközzel fel tudjuk mérni azt, hogy honnan ö, érkeznek, akkor egyfajta profilt tudunk létrehozni, láthatjuk azt, hogy mit szeretnének ezek az emberek, és főként a tartalom tekintetében döntő ez. Láthatjuk azt, hogy mennyit fektetnek be a, a ajánlatainkban, mit látogatnak meg. Ezt láthatjuk azt, hogy mik fontosak stratégiailag az útjaink szempontjából. Hiszen erről van szó, meg kell ismerni azt, akik, azokat, akik a mi úti céljainkat választják. Ez idáig 10 millió eurót fektettünk ebbe be, együttműködtünk az állami és magán cégekkel is. Létrehoztunk egyfajta térképet feltérképeztük a legfontosabb látnivalókat, ebben működtek a magánetve állami cégek és az kielemezzük azokat az adatokat, amelyeket benyújtottunk, megnézzük azt, hogy mit értünk el, eddig mit szeretnénk elérni, és azt is láthatjuk azt, hogy milyen fajta érdekes területek vannak számunkra, és hogyan kell eljárnunk. Tehát ez tényleg egy együttműködés a magán és az állami cégek között. De, Deluz úr, a Versailles palotával együtt ugyanúgy fogják megkezelni a mi régi módi vasútjainkat is? Természetesen egyformán kell kezelnünk ezeket a kérdéseket. Ez Európa Nostra az ipari újításokat is díjazza. Például Brüsszelben van egy század elejéről, múlt század elejéről származó sörkészítő üzem. Ez is része az örökségünknek, az ipari vagy kulturális örökségünknek, a nagyszüleink műveiről van szó, és szeretnénk, hogyha a jövő generációk is láthatnak. Mert mi a kultúra? Mindaz, ami gazdagíthatja a polgárok életét. Tehát nem egyetlen kultúra van, több kultúra létezik. És nehéz persze egységesen kezelni a kultúra fogalmát Európa szerte, mert tekintettel kell lenni különböző vonatkozásokra. Az Isle of Wight-on én nem jártam még, de legközelebb fel fogom majd e, keresni, és Viktória királynő háza rajta lesz a listán, ott töltötte életének utolsó napjait, tehát mindig is élénken foglalkoztatott a brit uralkodóház sorsa. Azután felhívnám arra a figyelmet, hogy az európai műemlékházakat végig látogatva az ember a vasúti emlékeket is nagyon hasznosan végig látogathatja. Európában nagyon sok adóval rendelkezünk, és a látogatók népszerűségi listájának az élén kell, hogy tartózkodjunk. Úgyhogy ennek reményében várjuk a bizottság, illetve a parlament munkáját, eredményét. És Foster asszony észrevételére szeretnék még válaszolni. Köszönöm a szimpatikus kérdést, remélem még mindig itt van, igen. Az európai műemléképületeknek a jegyzéke nagyon hosszú, és komoly problémát jelent a magánépületeknek a fenntartása. Tehát ebben valamilyen részt kell, hogy vállaljanak az oda látogatók. És nagyon fontosnak tartom ezt a területet. Köszönöm képviselő asszony látogatását, illetve elnök úrnak is a lehetőséget. Brancini úr, mondja az elnök. Brancini Brancini Brancini képviselő. Javul az olasz kiejtésem olasz országban Brancini-nek neveznek, de az, de az angolul beszélnek Brancini vagyok. Elnök úr, szeretnék az ön megjegyzésére koncentrálni az ipari örökséggel kapcsolatban. Teljes mértékben egyetértünk önnel. Az európai ipari örökséget az elmúlt év szeptemberében, és egyik itt lévő vendég is fontos szerepet játszott ebben a folyamatban, és az Európai Bizottság elismerte szektorunkat, úgy, mint az európai kulturális szektor egy részét. Az ipari örökség kultúra Ez az iparág sikeres az innováció, illetve az örökség által, illetve a jó minőség által. Ezek a cégek, kezd az Aston Martintól át a ferrari egészen a Porsche-ig, vagy a Bulgáritól a Cartier-ig, vagy a Mont Blanc-ig, Franciaországtól kezdve Olaszország, Spanyolország, Görögországig, illetve a nagy design cégekig Észak-Európában, Dél-Európában, Nos, ezek, ezt az egész iparágat elismerték, mint az európai um, kreatív kulturális iparágat. 13 ezer értékesítési hely van Európán kívül, és ezek is egyfajta követségként működnek számunkra, tehát nem kell plusz támogatás. Mi csak azt szeretnénk, hogyha szabadon hozzáférhetnénk Európához, hogy szerepüket még jobban kifejlesszük. Köszönöm szépen, Greenfield úr. Um, több kávét már nem ihott, remélhetőleg. A vízumokról most nem fogok szólni, mert minden elhangzott már. A szezonalitásra szeretnék rátérni. Brazília az egyik példa, amelyet említettem például. Náluk télre esik a nyaralásnak az ideje, és nagyon szép tengerpartjaik vannak. Úgyhogy amikor Európába látogatnak, akkor szívesebben felkeresik a kulturális helyszíneket. És a történelmi, kulturális örökség része az, hogy egy ország honnan, honnan származik, honnan ered, milyen utat járt be, és nem csak az operaház szerepel a listán. A brazilok London felkeresve a Jamie Oliver vendéglőbe mennek előszeretettel. Superstar lett belőle a kínaiak. Nem szeretnek annyira a Towerbe látogatni, mert az börtön volt korábban, és ez számukra kellemetlen emlékeket idéz. Hogyha én Dél-Kelet-Ázsiába látogatnék, én is valószínű, hogy a legnépszerűbb úti célokat keresném fel. Tehát lehet, hogy őket ez csalódással tölti el, de mégis így van. Az amerikaiak Kelet-Európáról nem tudnak eleget, és nagyon nehéz őket meggyőzni, hogy látogassanak el oda. Horvátországba nehéz volt őket meggyőzni, hogy elmenjenek. Velencében kezdték, aztán Horvátországban kötöttek ki, és jó benyomásokkal távoztak. Felkereshetik Baszkföldet például, vagy Dél-Franciaországot, de ugyanakkor Európa számukra egyetlen egy úti cél amblok, és nem e, bomlik különböző területekre. Mondok egy jó példát, Párizs és Barcelona nemrég a Londoni City Fair workshopon járt, és Barcelona komoly zsúfoltsági problémákkal küzdik, amikor sok a látogató, akkor a barcelonaiak elmennek vidékre, és Párizsban is ugyanez a probléma. Úgyhogy végül azzal zárnám. Hogyha szeretnék, hogyha a vasúti örökséget felkeresnék az ide látogatók, csinálnak róla egy bollywoodi stílusú főnetes és az indiaiak özönlenek majd. Remélem Csináltuk ezt. Csináltuk. Csináltuk, ezt csináltuk, hívtunk. Nagyon fontos történetmi épületek is vannak ott, nem csak vasúti örökséget, ipari örökséget képező emléke. Van Todzi azt, hogy most jól mondtam? Gratulálok, kiválóan mondta. Egy pici megjegyzés, vagy pontosítás. De a szövetségek között, a szövetség tagjai között vannak olyan vállalatok is, amelyek hát, múzeumokat üzemeltetnek. Tehát, tehát a fiát, meg egyéb ipari vállalatok is működtetnek múzeumokat, autógyárak. Olasz, régi olajfúrótorony is. Vagy akár divatcégek, varadák is meglátogathatóak, múzeum jelleggel is működnek, működtetnek szolgáltatásokat, és ezeket is felvettük tagjaink sorába, és nagyon fontos célok lehetnek, például iskola kiránd, iskolai kirándulások céljai ezek a, az ipari vállalatok. Úgyhogy mi nagyban foglalkozunk az ipari turizmussal magunk is. Köszönjük! Megkaptuk a, a, a tanúra vízummal kapcsolatban kapcsolatos üzenetét. Igen, több éve súlykolom ezt a témát. Nagyon sok sokat dolgozunk a kulturális és ipari örökségi programokban. Még nem tudom, melyik városban lesz a következő konferencia, ám lesz az ipari konferenciával foglalkozó konferencia jövő júniusban. Meghívjuk örömmel, ennél többet nem mondhatok. Reméljük, hogy megválasztják majd a választások után, mint képviselő jön, de ha nem, akkor is meghívjuk. Nem, mert nyugdíjba vonulok, de attól még meg kell, meghívhat nagy nyugodt. Mindenképp meghívjuk. Ez lesz a témája a következő konferenciának, az ipari örökség. Több témával kapcsolatban lenne válaszom, ám csak a bizottságnak konkrétan intézett kérdésekre válaszolnék, méghozzá röviden. Danielis úrnak válaszolva, a vízumentesség van a legjobb megoldás, elvileg persze ez így van, ám az Európai Unió vízumrendszere a új lenyomatos rendszer bevezetésével kapcsolatban, minden harmadik országgal kapcsolatban bevezettük ezt, olyan technológia, amely nem mindig kapcsolódott elektronikus ügyintézéshez. Nem mindig kompatibilis az új lenyomat elvének alkalmazása az elektronikus rendszerekhez. Igyekszünk elektronikus rendszerek révén egyszerűbbé tenni a vízumfeldolgozást, ám teljes mértékben elektronikusan tenni nem igen lehet szerintem rövid távon. A belügyi DG-ben tudnak erről az igényről, dolgoznak is ezen, ám a jelenlegi új legyomatos rendszer egyes harmadik országban, mint Oroszország, Kína nem működik elektronikusan, de a rendszer módosítható, mint mondottam, foglalkozunk a kérdéssel. Bilbao asszony kérdésére válaszolva, a vonatkozó program több célcsoportot lefed, időseket, fiatalokat, családokat, és a fogyatékkal élőkkel is foglalkozik a program. Ez a negyedik célcsoport, nem említettem az előbb tehát a fogyatékkal élők számára elérhető utazási célpontok, illetve létesítmények mindenképpen meghatározóak. Egyébként minden szegmensben fontos cél. Az Európai Parlament erre vonatkozóan elfogadott egy cselekvési tervet, egy konferencia is szerveződött e témában, Fidence képviselő is részlet ezen. Csak a központi témák egyike. Ez lesz a következő februári konferencián is. Az konkrét kérdéseket is kaptam az a turistikai paradicsomok kapcsán. November, ezért novemberében lesz egy konferencia, ahol tematikus díjakat osztanak majd ki, a vidéki turizmus, tengeri turizmus témakörében például. Tehát több ilyen tematikus turisztikai kör is meghatározható, és különösen a kevésbé ismert úti célokat segítheti ez, ez a tematikus turizmus, és ez a megközelítés. És ezek láthatóban válhatnak ezek a kevésbé ismert úti célok ezen tematikus megközelítésben. Aztán a regionális szervezetek kapcsán kaptam kérdést, amelyek idegenforgalmi tevékenységet folytatnak. Számunkra az ETC a kapcsolódási partner, ám más szervezetek ket is összefog ez. Tehát az itti szíben folyik tárgyalás arról, hogy a régiókkal is felvegyük a közvetlen kapcsolatot. Ez egy kicsit kényes kérdés, és ott igen kényes kérdés, ám az itti szín kívül is ápolunk kapcsolatokat, közvetlen kapcsolatokat is. Például a baszkföldi turizmus bordal is, vagy idegenforgalmi szövetséggel is tartunk kapcsolatot. Én magam is ismerem a régiót, és tudom, hogy nagyon jó munkát végeznek, ott az idegenforgalmi szakemberek nagyon szorosan együttműködnek az érintett vállalatok és szervezetek. A partnerünk ezen túl az Espanya, amely European Travel Commission elnöksége égisz alatt működik, ez a kapcsolódási partnerünk. Az ITC-vel kapcsolatban már eh, beszéltem a kapcsolódási pontokról. Ezzel kapcsolatban is elmondanám elnök úr, és talán más brit képviselőket is érdekel, és tovább, tovább is tudják adni ezt a hírt, hogy a Visit Britain szervezet is fordulhat az ETC-hez, és a, a holland szervezet viszont elhagyta az ITC-t három évvel ezelőtt. Többféle oka volt ennek, ám ezért van az, hogy nem fedi le az összes 28 tagállam összességét az ITC. Mi a francia minisztériumok kapcsolatot tartunk, a hollandal is igyekszünk rávenni, hogy visszatérjenek az ITC-hez, bár ez nincs hatalmunk befolyásolni őket, de igyekszünk az ITC e végrehajtási intézményébe vissza hát, hívni őket, hogy részt vehessenek ennek a munkájában és a stratégiai döntésekben. Aztán meg, meg is spanyolul beszélnék. Az a javaslatunk, amely több hónappal ezelőtt született a bizottság részéről, egy nagyon bonyolult helyzetre reagált, reméljük az év végéig rendeződik, hogy ez. Az Európai Parlamenti első olvasat lefolyhat, A dégám lehet, hogy a következő parlamenti ciklusra marad ez, ennek a lezárása. A legmagasabb szinten foly, folynak a tárgyalások, Barozó elnök urat is beleértve. Ami a hozzáférést illeti, egy Disability Act, egy fogyatékosság vagy fogyatékossággal foglalkozó jogszabálytervezet is tárgyalásban van, a Vivienne Reding asszony asztalában az a téma, és a, a jogi főigazgatóság dolgozik rajta, meg kell várjuk, mi lesz ennek az eredménye. Fennáll a lehetősége azonban annak is, hogy a hogy a fogyatékkelők számára hozzáférhető turizmus témaköré is erőteljesebb láthatóságot kapja. Ami pedig az ipari örökséggel foglalkozó idegenforgalmat illeti, itt is szorosan együtt működünk. Más ágazatokkal a sport, a luxus, az, az élelmiszerturizmus ágazataival, és ide soroljuk a, a ipari örökséggel foglalkozó turizmust is. A, a milánói világkeltes témája az élelmiszer és a gasztronómia lesz. Ezzel kapcsolatban nagyon sok, nagyon bővül a kínálat, és lesz meg egyéb rendezvények is ebben a témakörben, összekapcsolva az idegenforgalmat az élelmiszer iparral akár, és a regionális szinttel. Köszönöm. A Visit Britain kezdeményezéssel egyetértek. Remélem, hogy megvalósítja a célját, és valóban Nagy-Britanniát jelenti majd nem csak Londont, mert szerintem főként az a lényege manapság, hogy Londonba jussanak el. Kárló, szeretnéd összefoglalni és lezárni a vitát röviden? Igen, nagyon szépen köszönöm minden előadónak, hozzászólónak. Nagyon fontos dolgokat hallhattunk tőlük. Úgy gondolom, hogy egy húron pendülünk, egy irányban gondolkodunk ezen a területen. Ez egy kényes és fontos kérdéskör, nagy érdekeltségekkel összehangolt fellépésre van ugyanakkor szükség. Az Európai Bizottság álláspontja szintén nagyon támogató, a kultúrát tekintve javaslatokat várhatunk, illetve fenntarthatósággal és kiemelten foglalkoznak. Az Európa Nostra szintén sokat segít ezen a e, területen. A velencei kikötőknek a nagy hajók e, e, forgalma okozta problémáit is segít enyhíteni. Tehát reméljük, hogy sikerül majd fenntarthatóvá tenni az idegenforgalmi tevékenységeket Velencében. Tehát lényegügyekre tértünk ki, és ezeket a következő idők munkájában figyelembe fogjuk venni. Greenfield úr volt, azt hiszem, aki elmondta, hogy meg kell különböztetnünk az egyes országcsoportokon belül az országokat, mint például a BRIC csoporton belül is. És az európai idegenforgalom bevételeit sok-sok ország növeli nem csak ezek a kiemelt országcsoportok. Tehát mindegyikre figyelemmel kell lennünk. És végül is a színvonal, a minőség kell, hogy a középpontban álljon. Előre kell lépnünk ezen a téren. Nyilván a nemzeti konkrétumok komoly szerepet kapnak. Úgy gondolom, hogy az európai minőséget, színvonalat egyfajta európai márkaként kell a világban eladni és ebben segíthet a parlament is. Európa az idegenforgalom legnépszerűbb úti célja, és ki kell használni az ebben rejlő lehetőségeket. Kicsit nehéz helyzetben eh, vagyunk etéren, mert én egyrészt olasz vagyok, de nem csak olasz. Hogyha a Sánkhái reptéren egy turista lát egy gyönyörű posztert arra, hogy látogasson el Madeirába, vagy mondjuk lát egy gyönyörű történelmi kisvárost Dél-Olaszországból, amelynek a e, kőemlékei, illetve nem Madeira, Materráról e, van szó Dél-Olaszországban. Nem vagyok abban biztos, hogy a látványos poszterek, amiket viszont nem tud a külföldi látogató mihez kapcsolni, hová kötni, hatékonyan használják fel a forrásokat. Tehát Európába kell csábítani a külföldről a látogatókat, de helyet kell állnunk a versenyben. A regionális, illetve a helyi önkormányzat mm, nagyon nagy felelősséggel rendelkezik ezen a területen, mert jobban átlátja a helyzetet, és persze az a cél, hogy ne pocsékoljuk a pénzt, hanem hatékonyan gazdálkodjunk a források, forrásokkal. Nem az a lényeg, hogy az önkormányzati képviselők a maguk dicsőségére dolgozzanak, hanem hogy valódi bevételt hozzanak Európa számára. Várjuk a bizottság javaslatának az átdolgozását, a friss e, változatot. Halad előre a vízumkódex, az ezzel kapcsolatos harmonizáció, úgyhogy remélem, hogy a jogalkotási munka is gördülő, gördülékeny lesz, zöggenőmentesen halad. Elnök, köszönöm szépen a bizottság képviselőjének, illetve a tagjainknak is a részvételt, az értékes hozzászólásokat, és ezzel lezárom a délelőtti megbeszéléseinket, és délután háromkor folytatjuk majd a kis horderejű közúti járműszabályozással összefüggő kérdéseket, úgymond, úgyhogy találkozunk háromkor.